vendégünknek, Masud Barzáninak két formális bejelentést szeretnék tenni. Az első a napi rend tervezet elfogadása, illetve a következő hogyha ezzel kapcsolatban nincsenek észrevételek, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, illetve jegyzőkönyvek elfogadása is a napirenden van, hogyha ezzel kapcsolatban sincs, látják az üléseket felsorolva a napirendtervezetben, tervezetben, hogyha a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban sincs semmilyen észrevételük, akkor ezt is elfogadnak tekintjük. Az a megtiszteltetésért minket, hogy Masud Barzani úr itt van a körünkben, az iraki autonóm kurd kormány elnöke, történelmi személyiség, a kurd demokratikus párt elnöke és főnöke, az iraki autonóm kurd kormány elnökének 2005-ben választották meg, idén pedig újra választották, mégpedig 70%-os szavazat arányal, úgyhogy gratulálunk, elnök úr! 2007 májusában járt már itt ebben a szakbizottságban, Bárbani úr. A mai találkozó alkalmával nem nem csak velünk találkozik, hanem Solana úrval is, illetve egyéb frakciók, illetve frakciók vezetőivel is. Üdvözlöm Barzáni úr mellett kísérőit is, delegációját, Safin Mozin, Dizai urat, a regionális kormány oktatási miniszterét, Masur Barzani doktort, a Nemzeti Biztonsági Hivatal vezetőjét, és Susanna Shahab asszony, a Kurdistan Alliance elnökét. Arról a kurd pártról van szó, amely az iraki parlamentben is helyet kap. Buráni Iráfot is köszöntöm. Ő a brüsszeli, ő Brüsszelben az iraki kurd régiót képviseli. Ő tette lehetővé ennek a találkozónak a megszervezését. Üdvözlöm Szemál Doreki nagykövetet is, az iraki nagykövetet. Ő is megtisztelt minket jelenlétével. Végezetül Struan Stevenson-t is üdvözlöm itt, itt ül velem szemben. Ő az iraki delegáció vezetője itt a parlamentben. És nagyon fontos szerepet játszik, fontos szerepet tölt most be. Ana Gomez asszony szerepét is szeretném kiemelni, hiszen ő is motorja ennek az iraki delegációnak. Ezzel a delegációval kapcsolatban el kell mondjam, hogy az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy állandó delegáció státuszt kap. kap. Mindenkit üdvözlök, most pedig a tárgyra térnénk. A mai látogatás különös fontosságú, mert ezzel alkalmunk nyílik arra, hogy megismerjük Barzani úr véleményét az iraki kurd régió helyzetével kapcsolatban. Bizonyára tudják, hogy Kurdisztán Irak legstabilabb régiója. És megismerhetjük, hogy az iraki intézmény építésről hogyan vélekedik Barzani úr, tehát a jövőre nézve milyen elképzelései, van, von, milyen elképzelései vannak. Nagyon fontos Kurdisztán stabilitása nem csak Irak szempontjából, hiszen Irak éppen most építik ki demokratikus építmény, intézményrendszerét, hanem EU, Európa szempontjából is fontos ez az energiaellátás szempontjából, hiszen az Európai Unió szeretné az energiaforrásait differenciálni. Kurdisztán nagyobb autonómiát szeretne, és regionális alkotmányt szeretnének elérni, így formalizálnák ezt az autonómiát. Ezt föderális reform útján lehet elérni, tehát az iraki államot kell egy föderatív reform alá vetni. Ezért nagyon fontos tehát, hogy Bárzáni úr itt van a körünkben. A kurdisztáni régió stabilitása példa lehet az iraki, illetve a törökországi kurd népesség számára. Barzani úr nyilván válaszol arra a kérdése is, hogy pontosan mi a különbség ezen két régió között. Nagyon örülünk annak, hogy választási reformot hajt végre Irak, az iraki parlament döntött erről a 2010-es év folyamán. Remélem, hogy ez a nyugalom jegyében zajlik majd le, és a reform által minden iraki férfi és nő részt vehet majd a demokratikus választásokban. Még egyszer megköszönöm Bárzani úrnak, hogy eljött hozzánk, és meg is adom neki a szót. Köszönöm.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 Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és örülök annak, hogy Irak, illetve Kurdisztán helyzetéről beszámolhatok. Nagyon kiváló lehetősége számunkra. Mindenki számára szeretném elmagyarázni, hogy pontosan hogyan is állnak a dolgok Irakban, illetve pontosabban Kurdisztánban. Bizonyára tudják a tisztelt képviselők, hogy júliusban választásokra került sor az iraki autonóm kurd régióban, és az európai és egyéb megfigyelők is alátámasztották, hogy ez a választás szabad és átlátható választás volt, demokratikus és szabad hangulat uralkodott a választások alatt. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen demokratikus szintet sikerült elérni, illetve hogy sor kerülhetett ezekre a választásokra. Több politikai párt, csoportosulás vett részt a választásokban. Ugye a parlamentben is több politikai párt van, illetve az ellenzék is nagyon aktív. Mindannyian együttműködünk, hogy országunkat, régiónkat felvirágoztassuk. Káldok, örmények, kurdok, törökök foglalnak helyet, képviseltetik magunkat a parlamentünkben, muzulmánok és keresztények is, illetve más vallások is helyet kapnak a parlamentben. Nem a múltról szeretnék most inkább, nem a múltról szeretnék most beszélni, hiszen nagyon sok sorscsapás érte népünket, inkább a jövőről beszélnénk, hiszen mindannyiunknak az a célja, hogy jövőnk fényesebb legyen, mint múltunk. Jelenleg az intézményi építés fázisában vagyunk a régióban. Ezzel kapcsolatban arra kérem önöket, hogy segítsenek minket, hiszen most tanuljuk még csak ezt a folyamatot, a demokráciát is most tanuljuk, ezért kérem az önök segítségét abban, hogy tapasztalatukkal segítsenek minket, tapasztalatukat osszák meg velünk, hogyan lehet demokratikus, hatékony intézményi rendszert kialakítani, hogyan lehet normatív oktatást megalakítani, kiépíteni, létrehozni, hogy az ebben résztvevő gyerekek majd részt ö, szerepet vállalhassanak az ország építésében. Hogyan lehet olyan egészségügyi ellátást kialakítani, amely valóban működik, és sajnálatos módon előfordul ma Kurdisztánban, hogy a megfelelő szaktudás vagy ellátás hiányában az emberek életüket vesztik el. Bizonyos előrelépés történt ebben a tekintetben Kurdisztánban, de még mindig nem kielégítő a helyzet. Természetesen nem gondoljuk azt, hogy elérhetjük az Európai Unió szintét, de megpróbálunk a lehető legközelebb kerülni ehhez a nivóhoz, ehhez a szinthez. És ne, nagyon kérem önöket abban, hogy tapasztalatukkal, technológiájukkal segítsenek minket ennek a célnak az elérésében. Abban is segítségüket kérjük, hogy az igazságügyi minisztérium, illetve az igazságszolgáltatási rendszer jobban működjön. El kell mondanom, hogy a parlamenti képviselők 30%-a női képviselő, És természetesen a nőknek is meg kell adni azt a jogot, hogy, vagy azt a lehetőséget, hogy jogukat védjék, de úgy gondolom, hogy még mindig segítségre szorulnak Kurdisztánban, tehát meg kell nekik mutatni, hogy hogyan védhetik meg önmagukat. Tehát az igazságügyben, az egészség ügyben, az oktatásban, a jó kormányzásban. Ezeken a területeken kérjük az ön, önök segítségét, hiszen mindezek prioritást képeznek számunkra. Tisztelt képviselők! Van egy másik olyan téma, amely foglalkoztat minket is, és önöket is, ez pedig a terrorizmus kérdése. Irakban volt némi előrelépés, de még mindig létezik a terrorizmus Irakban. láthatjuk, hogy tudjuk, hogy sok ártatlan áldozat veszti életét terrorista cselekmények következtében. Együttműködünk az iraki szövetségi kormányjal az terrorizmus elleni harcban. Tudjuk, hogy a tökéletes biztonság nem létezik, de boldogan jelentem be, hogy Kurdisztánban nagyon jó a biztonsági norma, stabil az ország rész, és ezáltal a régió is fejlődésnek indult, remélem, hogy ez jót tesz majd Irak egészének. Mindez annak köszönhető, hogy népünk elfogadja, történelmileg elfogadott az, hogy más népekkel, más kisebbségekkel együtt élünk. Illetve elmondhatjuk azt, hogy nagy a támogatottsága a biztonsági erőknek a régióban. A kurdisztáni régiónak jó a kapcsolata Bagdaddal, tehát a szövetségi kormány székhelyével, vannak problémáink ugyan, de mindenképpen úgy véljük, hogy az alkotmány segít minket a probléma megtalálásában. Aztán létezik egy földgáz és kőolaj törvény. A kurkuki és egyéb vitás területekkel kapcsolatban a 40-es e, számú törvény rendelkezik. Sokan úgy vélik, Irakban, hogy a totalitárius kormányzásnak tovább kell folytatódnia. Ez mindenképpen katasztrofális lenne Irak szempontjából, illetve az egész régió szempontjából. Irak gazdag ország, és úgy véljük, hogy a Nabukóban is fontos szerepet vállalhatunk. És Kurdisztának mindenképpen úttörő szerepet kell öm, vállalnia ebben a projektben. Azt szeretnénk, hogyha az európai vállalatok Kurdisztánba jönnének, befektetnének. Úgy gondoljuk, hogy Irak szempontjából is fontos az, hogy Kurdisztánban legyen ez, ezen vállalatok alapja. És Irak úgy gondolom, hogy nagyon komoly lehetőségeket mutat befektetési szempontból. Jelenleg ilyen befektetéseket Irak többi részében most nagyon nehezen lehet megtenni, hiszen ez nagyon kockázatos a terrorizmus veszélye miatt, illetve a biztonsági problémák miatt, de Kurdisztánban ez lehetséges. Az elmúlt napokban az iraki parlament megszavazta a választási reformról szóló törvényt, a választásokra 2010. januárjában került sor. Remélem, hogy az iraki politikai paletta megváltozik, de nagyon nehéz ezeket a változásokat kieszközölni. A kurdisztáni régió, illetve a iraki kormányzás, szövetségi kormány közötti függő ügyeket nem hiszem, hogy a választásokig rendezni lehet. De ami a szomszédos országokkal való viszonyunkat illeti, a külpolitikánk lényege mindig az volt, hogy tisztelni kell szomszédainkat, nagyon jók a kétoldalú kapcsolataink, nem szeretnénk semmelyik szomszédunk belügyeibe beleavatkozni. Nagyon jó a kordisztáni régió és Törökország viszonya például. Úgy látom, hogy a török kormány jelenleg sokan nyitottabb a törökországi kurdok helyzetének rendezésére. A politikai, gazdaság és más szempontból is napról napra javul a Törökországgal folytatott viszonyunk, és ez jót tesz az egész régió biztonságának. Szeretnénk, hogyha önök itt Európában arra ösztönöznék az európai vállalatokat, hogy fektessenek be Kurdisztánba, jelenjenek meg Kurdisztánban, és mindenkit szeretettel meghívok Kurdisztánba, hogy saját szemükkel lássák a helyzetet. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani, nagyon örülök annak, hogy ellátogathattam ide és remélem találkozunk még Kurdisztánban. Köszönöm. Bene, grazie Presidente. Köszönöm szépen. Elnök úr, megköszönöm a bevezetőjét. Hallottuk, hogy mi a helyzet Kurdisztánban, Irakban, illetve a szomszédos országokban. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam, hogy hogyan alakulnak a Törökországgal folytatott viszonyok, tehát Törökország-Kurd régió viszonya, és hogy ez jót tesz az egész régiónak. Most pedig a képviselők következnek, a képviselők tehetnek fel kérdéseket. Először Strun Stevensonnak adom meg a szót, ő az iraki delegáció vezetője, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy megadják nekem a szót, mert eh, nagyon rövid időn belül sajnos el kell mennem egy másik delegációs ülésre. Barzani úrnak eh, el szeretném mondani, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy eh, elfogadta meghívásunkat, és hallgathattam őt az AFET bizottságban. Amit ön a partnerségről említett, az európai intézmények és Kurdisztán között, az oktatás rendszer, az igazságügyi rendszer fejlesztésében. Azt gondolom, hogy mindannyian egyetérthetünk abban, hogy várjuk az önökkel folytatandó együttműködést. Szeretnék még egy-két dolgot mondani az önök előtt álló választásokról. Az választásokra januárban kerül sor, Irakban, és európai perspektívából tekintve a választásokat, ezek nagyon fontosak. Egy héttel ezelőtt volt egy merénet vasárnap, 500 ember megsérült, és nagyon sokan vesztették életüket. És a koalíció kialakításáról is még esik szó majd. És úgy tűnik, hogy a demokratikus folyamatokba bizonyos erők bele szeretnének avatkozni. Azt gondolom, hogy ezt meg kell akadályoznunk közösen. Engem különösen aggaszt, és azt gondolom, hogy itt az Európai Parlamentben egy határmező, az Irak belügyeibe való beavatkozás olyan szomszédos országok részéről, amelyek Irakkal szomszédos országok. Nem gondolom, hogy szeretnénk azt, hogyha Irán túlságosan nagy befolyással rendelkezhetne e, Irak ügyeit illetően, illetve túlságosan e, jelentős befolyással tehetne szert. Egy további fontos pont az atomfegyverek gyártása, Iránban, és mi ezt teljes mértékben ellenezzük, számítunk azonok támogatására. Az elmúlt választások alkalmával több mint másfél eh, millió iraki menekült eh, él Irak határain kívül, és ez kiderült három eh, szavazati közpén, központot nyitottak meg közel-keleten, 14-et összesen az egész világon az irakiak számára, Jordániában, Szíriában és Libanonban volt lehetőségük az irakiaknak közel-keleten szavazni. Líbiában ezer iraki menekült él, Barzani elnök úr, kérem önt arra, hogy próbálják meg eh, biztosítani azt, hogy több szavazati helységet hozzanak létre Líbiában, Jemenben, Egy- Egyiptomban, Egyesült eh, Arab Emirátusokban, hiszen itt eh, tíz, tízezer, százezer, több százezer iraki menekült él. Nagyon fontos, hogy ők is hallathassák hangjukat. Az elmúlt héten született egy megállapodás, miszerint pusztán hat helyet kapnak majd az irak határain kívül élő iraki közösségek. Azt gondolom, ha figyelembe veszük, hogy másfél millió iraki menekült él az ország határain kívül, akkor ez nagyon kevés. Hogyha a biztonsági helyzet kielégítő lesz, akkor fontos, hogy ne feledkezzünk meg a menekültekről sem, hiszen ők az irakiak érdekében szeretnének egy szekuláris kormány, és én biztos vagyok abban, Barzáni elnök úr, hogy olyan kulcsfontosságú szerepet tölthet be abban, hogy a demokratikus jövő megteremtése érdekében Irak számára tevékenykedhessen. Várom az ön nézeteit ezekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. La parola a questo punto al... Most Kellem kollégának adom meg a szót. Thank you very much, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Barzáni elnök úr, megtiszteltetés számomra önt üdvözölni szakbizottságunkban, és azt gondolom, hogy ez az alkalom megfelelő arra, hogy elismerjük a, az ön fáradozásait Irak érdekében. A washingtoni megállapodás egyik főtárgyalója volt ön annak idején 11 évvel ezelőtt. Kérdésem a következő. Megemlítette az együttműködést a különböző nemzetiségek között. És én egy évvel ezelőtt, amikor Észak-Irakba látogattam, az Arbili térségbe, Számos delegációval találkoztunk, az iraki keresztények képviseletében szíri, szíriaiakkal is találkoztunk, és ők aggodalmuknak adtak hangot, üldözik őket, Elűzik a keresztényeket a falvaikból, nagyon sok embert meggyilkoltak, és bizonytalan a jövőjük. Ezen kívül érezték eh, azt is, hogy eh, szeretnének eh, egy keresztény központot létrehozni, hiszen ők nagyon régóta éltek, élnek keresztényekként a térségben. Mik az önök tervei annak érdekében, hogy ezeknek a kisebbségnek az érdekeit is megvédjék. A második kérdésem a következő. Az olaj és gáz törvényel kapcsolatban e, milyen nézeketeket képvisel? Jelentős különbségek vannak a nézeteket illetően a bagdadi központi kormány nézetei és az ön nézetei között, és hogyan tervezik megoldani ezeket a problémákat. Köszönöm. Eh, la parola alla collega... Most Gomes asszony következi. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Üdvözöljük Bárszáni elnök urat. Én szeretnék csatlakozni kollégáimhoz, akik uh, Nagyra értékelték az önök regionális kormányának fáradozásait Irán stabilizációját, Irak stabilizációját illetően. Én voltam a jelentéstevője az előző parlamenti mandátum alatt ennek a témának, és konszenzusra találtam a jelentésemmel. Nagyon örülök annak, hogy ön ma itt van velünk, és beszél az ön térségéről. Én személyesen lehettem szemtanúja annak, hogy milyen az iraki helyzet, illetve a biztonsági helyzet. Nem csak iraki szempontból tekintve, hanem általános szempontból tekintve is. Én szeretnék visszatérni azokra a megjegyzésekre, amelyeket Stevenson kollégám tett a pozitív fejleményeket illetően Törökországgal fenntartott kapcsolatokban. Török vállalatok profitálnak a kapcsolatokból Irakban. Kérem, hogy mondjon még néhány szót azokra a témákra, amelyeket Kelem kolléga is megemlített az olajtörvényről. Erről még nem született megállapodás, de azt gondolom, hogy ez nem akadályozhatja meg önöket abban, hogy az olaj és gáz területet illetően szerződéseket kössenek, illetve Nabucco projektbe kapcsolódjanak. bekapcsolódjanak. Szeretnénk további információkat hallani erről és az iraki kisebbségek kérdéséről is, kurd uh, autonóm területen. Az önök új uh, regionális kormányában 30%-ban nők ülnek, és rám ez nagyon pozitív hatással volt. 2008-ban ellátogattam az önök parlamentjébe, ez egyik kérdés, amelyet feltettek nekem a parlamentben, a kurd autonóm területekkel kapcsolatban a nők helyzetére vonatkozott. Nagyon sok öngyilkosság, illetve becsületgyilkosság történt. És azt gondolom, hogy a képviselők nagyon is egészséges magatartást követve vetették fel ezeket a problémákat. Szeretnék arról többet megtudni, hogy milyen intézkedéseket fogadt jutottak el eh, ezeknek a problémáknak a megoldására. Gratulálni szeretnék eh, ahhoz a szerephez is, amelyet a kurd autonóm kormány játszott a megállapodás, illetően a nemzeti választások előterében, és eh, Szeretnék arról ö, többet megtudni, hogy Kirkuk milyen szerepet töltött be ebben a megállapodásban.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 ellenezzük a beavatkozást az iraki ügyekbe, bármely más szomszédos ország részéről. Másrészt pedig támogatjuk a szomszédainkkal fenntartott jó kapcsolatainkat, amely a kölcsönös tiszteleten és az érdekek kölcsönös tiszteletben tartásán alapul. A az Irakban meglévő problémák a szomszédok beavatkozása miatt jelentek meg, éppen ezért mi ellenezzük bármely fél beavatkozását az iraki belügyekbe. Ami pedig a szavazóállomások számának növelését illeti, a választási bizottság úgy döntött, hogy ott, ahol több mint 20 ezer iraki él, ott lesz szavazóhelység. Ez lehet, hogy sikerül, ezzel lehet, hogy sikerül a problémát megoldani, és azt ösztönözni, hogy egyre több iraki vegyen részt a szavazásokon. azok a gyilkosságok, amelyek a keresztény barátaink ellen irányultak, nagyon sajnálatosak, nagyon szomorúak vagyunk emiatt. 15 keresztény gyilkoltak meg egy településen a terroristák 2005-ben. Több muzulmán kurdot is meggyilkoltak. Mi az ajtóinkat kinyitottuk a keresztények felé, annak érdekében, hogy kurd területeken telepedjenek le. Több mint 6000 keresztény családként volt kénytelen otthonát elhagyni, és Kurdisztánban telepettek le. 24 ezer arab család menekült el Irak más részeiből, és talált otthonra Kurdisztánban. Nagyon sok orvos, tanár jött Kurdisztánba, és menekült el Irak más részeiről, és alkalmazkodott az ottani körülményekhez nem csak keresztények estek áldozatul a terrorista fellépéseknek, hanem nagyon sok iraki általában. Mi készek vagyunk segíteni keresztény barátainknak és bármely más vallási közösségnek, amennyiben segítségre szorulnak, a, a mi adminisztrációnk mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy segítsük őket ami az olaj és gáz vezetékeket illeti. Én itt szeretnék tisztázni egy-két dolgot. Létezik egy bevételi törvény az olaj- és gázvezetékek kapcsán, és a probléma a bevételi törvényel van inkább. A kurd autonóm térség költségvetése 17%-át teszi ki a nemzeti költségvetésnek, mi úgy érezzük, hogy ezt a bagdadi Minisztériumnak nem kéne ellenőrizni, hanem közvetlenül kell az, a kurda autonóm hatósághoz eljuttatnia, hiszen Bagdad ezt fegyverként használja fel ellenünk. Mi nem ellenezzük az olaj- és gáz és a szerződések, amelyeket mi aláírtunk, nincsenek ellen, nem mondanak ellent a kur törvényeknek. Az olaj és gáz minden irakit megillet, és fontos az igazságos elosztás az összes iraki között, a bevételek elosztása. Az Ahovi térségeket sikerült feltárnunk, és az elmúlt év júliusában naponta 100 ezer hordónyi olajat tudtunk exportálni. Megkértük a szövetségi minisztert, hogy ezt a vezetéket kössék össze a fő nemzeti vezetékkel, annak érdekében, hogy Törökország is összekapcsolódjunk, és Bagdad kell, hogy összegyűjtse a bevételeket nemzeti bevételként, és fontos, hogy ebből jutasson a kuthatóságnak. 8 milliárd dollárt költöttek ezekre a projektekre, az export növelésére és a kitermelés növelésére, de a kitermelés sajnos csökkent. 2011-re 1 millió hordót szeretnénk naponta exportálni. És ez minden irakit gazdagíthatna. Az iraki olajminisztert arra kértük, hogy mi minden irakit támogatni szeretnénk, és a bagdai törvények eltévesztették a céljukat. Mi nem léptünk fel alkotmányelesen, nem végeztünk törvényellenes fellépéseket, és kénytelenek voltunk az iraki kormány melléfogásait tolerálni. Azt gondolom, hogy Gomes asszony kérdésére ezzel válaszoltam, ami az olaj és gáz törvényeket illeti. Mi természetesen folytatni fogjuk a további politikákat, Függetlenül attól, hogy az olajtörvény elfogadása került, vagy nem. Alkotmányos jogunkat fel szeretnénk tartani, és úgy érezzük és eltökéltek maradunk a tekintetben, hogy a Irak minden irakié, de a központi politikát, amely a gáz és olaj területét illeti, nem szeretnénk ha ránk erőltetni a központi kormány, mert ezt nem találjuk jó politikának. A Nabucco projekt jelentős, Irak rendelkezik megfelelő készletekkel, földgázzal, és a törökországi rendszerrel való összekapcsolódás nagyon fontos lenne, hiszen ez lehetővé tenné azt, hogy Kurdiszkán fontos szerepet játszon. ezen a területen. Kurdisztán rendelkezik megfelelő olajkészletekkel, és éppen ezért ez nagyon fontos lenne Európa számára és számunkra is, ami az Kurdisztán területén élő kisebbségeket illeti, ők részt vesznek a kormány, a kurd kormány és a parlament munkájában, ugyanazokkal a jogokkal bírnak, mint mások. És szeretném meghívni önöket mindannyian, hogy látogassanak el Kurdisztánba, és beszéljenek az összes falási csoporttal. Önöknek ez szívük joga. És mi segíthetünk abban is, hogyha önök találnak olyan problémákat, olyan hiányosságokat, amelyek ránk vonatkoznak, akkor ezeket igyekez, igyekezni fogunk megoldani. A közel-keleten élünk, közel-keletnek megvannak a saját hagyományai, valesi háttere, a kurd kormány és parlament nagyon sok mindent tett a helyzet javításán, és azt gondolom, hogy a nőknek is ugyanazon jog, jogokkal kell rendelkezniük az országban, mint a férfiaknak. Nagyon sok előrelépést történt, de még nagyon sok feladatunk van. Remélhetőleg az új szabályozások hozzájárulnak ahhoz, hogy a nők helyzete is javuljon, és a hat kabinettje a kurdatonum kormánynak szintén nagyon sok feladatot vállalt. vállalt. Azt gondolom, hogy megfelelő időre van szükségünk, és remélem, hogy a bűncselekményeknek is sikerül elejébe menni. Köszönöm. Altre Köszönöm szépen. Most újabb három kérdés következik. Három képviselő tehet fel tehát kérdést. Először Flotra asszony következik, aztán Hágyi Georgiou és Belder kolléga. Először Flotra asszony tehet. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Barzani úrnak, hogy eljött hozzánk és rendelkezésünkre áll. Azt mondtam, hogy kapcsolatok a török hatóságokkal jobbá, mi több esetleg nagyszerűvé, kiválóvá váltak, és hogy üdvözölné, hogyha nyugodt kapcsolatokat lehetne ápolni szomszédukhoz. Nos, ez egy nagyon örömteli és dicséretes szándék. Azonban, hogyha törökországi szomszédsági kapcsolatokra gondolok, azt mondhatom, hogy hosszú éveken keresztül ezek nagyon bonyolultak voltak. És Kurdisztánban még mindig nagyon sok PKK harcos van, akik álig felfegyverkezve vannak jelen. Mit tudnak tenni annak érdekében, hogy a demokratikus nyitás megtörténjen? Ez egy olyan mozgalom, amely a török kormánytól vette kezdetét, és amely békés és demokratikus megoldást keres a kurd kérdésre Törökországon belül is. Úgy hiszem, hogy önnek nagyon fontos szerepe van ebben a folyamatban, hiszen esetleg a leszereléshez, illetve egy hosszú távú békés megoldáshoz hozzájárulhatnak. Hogyan vélekedik erről? És hogyan lehet valamit mit lehet valamit tenni, hiszen az ön szerepe a régióban nagyon fontos. Köszönöm. Hadzsi Georgiu. Hadzsi Georgiu következik. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék önnek ahhoz a munkához, amelyet végez, a nagy felelősség teljes feladathoz, amelyet a népe érdekében tesz, amely népnek sok problémával kell küzdködnie. Kevés olyan nép van, amelynek ilyen nehéz helyzettel kell küzdeni, és ahhoz szólnék, amit Flótra asszony mondott, hiszen úgy gondolom, hogy a Törökországgal való együttműködés valóban sarokköve a régió békés létének. Ugyanakkor úgy hiszem, hogy mindezt nem lehet megvalósítani akkor, hogyha az önök kapcsolatai a Törökországban élő kurdokhoz is nem erősödnek meg, és nem fejlődnek tovább. Innen ered a kérdésem. Hogyan kezelik, a, illetve hogyan tekintik a kurd kérdést Törökországban, milyen tárgyalásokat folytatnak, és mely erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy sok millió kurd saját jogához jusson. Nemrégében Törökországban jártunk, az EU-Törökország vegyes bizottság keretén belül, és a kurdok képviselőivel is tárgyaltunk. Ők azt mondták, hogy Törökország bár megkezdte a kurd kérdés rendezését, de, és itt volt a nagy de, a kurdok még mindig nem eh, rendelkeznek azzal a joggal, hogy eh, saját anyanyelvüket használják, eh, és nagyon sok problémával állnak szemben. Kérdezem tehát, hogy hogyan, mit tesznek annak érdekében, hogy ezek az emberek is saját jogukhoz jussanak. Mit tesznek az ő érdekükben? Általában úgy áll a dolog, hogyha problémákkal állunk szemben, akkor gyakran könnyen mutatunk a külföldre, mondván a probléma onnan ered. Nos, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az USA iraki fellépése is problémát jelent. Persze, az USA megbuktatta Saddam hussein ezt tudjuk. De nem tudom, hogy ez az irakiakat mennyiben segíti, hiszen hogyha megnézzük, hogy most mi történik, sok halott bombatámadások, erőszak uralkodott el az országban. De mondom, ez azért nem csak az USA beavatkozásával magyarázható, hanem más országok is részt vesznek, illetve bezavar fellépésük. Azt mondta, hogy autonómok saját államot akarnak maguknak, így van, ezt kérdezem. Kollega Belder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, president het is een... Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt eh, Barzani úr, nagy örömmel látom itt a mi szakbizottságunkban. Már az elmúlt ciklusban is tagja voltam a szakbizottságnak, és többször találkoztam önnel. Gomes kollega is elmondta, beszélt erről. De én magam különböző tiszteimben, Kurdisztánban is jártam, nagyon jól éreztem magamat ott, és ugyanolyan békében, nyugalomban élhettem ott, mint saját hazámban. Tehát az autonóm régiónak van mire büszkének lenni. Yeah. Nos, a jó kapcsolatok alapján néhány specifikus kérdés, kérést és kérdést szeretnék megfogalmazni, illetve önhöz intézni. Azt mondta, hogy nagyon sokat tettek a keresztény arabok Észak-Irakba irányuló menekült hullámának kezelése érdekében. És innen származik az első kérdésem. Hogyan, mennyiben ismerik el a magasan képzelt keresztény arabok iskolai végzettségét, diplomáját? Egyelőre nem ismerik el, és ezért ezek a magasan képzett egyetemi végzettséggel rendelkező keresztény arabok nem tudnak dolgozni, nem tudják a családjukat eltartani. Legalábbis így mondták nekem. Hányadán állunk ezzel a kérdéssel? jön már is a második kérdés is. A vallás szabadság kérdése. Európában az ember megváltoztathatja az egyházhoz való kapcsolódását, azaz felekezetet válthat. Azonban, ha jól értem, Kurdisztánban ez nagyon problematikus, hogyha más valláshoz, illetve felekezethez akar valaki tartozni, akkor ezt papírokkal kell igazolni és nagyon bonyolult a folyamat. Harmadik kérdés. Szír és kadeikus egyházak is vannak északon, Irakban északon, ám a protestánsok, nagyon nehéz a helyzete, és ők is azt szeretnék, hogy hivatalosan elismerjék őket. A protestáns egyházak szeretnék, hogyha templomokat építhetnének, és a vallásukat gyakorolhatnák szabadon. Ez is egy alapjog. Végezetül az utolsó kérdés. Hogyha arról, hogyha menekültekről beszélünk, akkor nem szabad elfeledni a menekült gyermekek helyzetét. Nekik iskolára van szükségük. Elismeréssel adózom önnek, de az iskolák felállítása tekintetében, de a gyerekek nyelvével van probléma, hiszen arab és kurd nyelvű iskolákra van szükség, erre pedig sok pénzre van szükség. Tehát kérdezem, hányadán is állunk az oktatással? Arról hallottam, hogy a keresztény gyermekek számára külön iskolákat hoznak létre az arabul beszélő keresztény gyerekek számára. Igaz ez, amit hallottam? Azt is hallottam, hogy a keresztény kisebbségek Kurdisztánban nagyon nehéz az életük a kisebbségeknek. És amikor erről beszéltem az önök miniszterénél, nyílt fülekre, nyílt kapukat döngettem. Parancsoljon Balcáni úr! Valami, madame, flut, zor spazbó. Igen, tisztelt elnök úr, kedves képviselők! hogy válaszoljuk a kérdésekre. Úgy gondoljuk, hogy Törökország a kurd problémák gyökerére keresi a választ, és nem csak a tüneti kezelést, illetve a felszíni problémákat próbálja kezelni. Mindaz, ami most történik, nem értékelhető csak kontextusban, de ugyanakkor Látni kell, hogy a mentalitás, amely a múltban fennállt, eh, nagyon veszélyes volt, jelentős változásnak vagyunk a tanúi, és ezért támogatjuk ezt a folyamatot, és azt reméljük, hogy megfelelő eredményre tudunk majd jutni. Hogyha pedig a problémákat definiáljuk és válaszokat keresünk, akkor nem lesz szükség arra, hogy fegyvereket ragadjon egyik fél sem. Ezért biztos vagyok benne, hogy a PKK is visszatér majd a békés, normál életvezetésbe, és a politikai folyamatban kiveszi a részét. Felvetődött többször, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani, kezelni, és hogyan lehet megszüntetni annak az okát, hogy fegyveres csoportok még fennmaradjanak, hiszen az okokat kell megszüntetni. Megkezdődött ez a folyamat, és azt reméljük, hogy jó eredményre vezet majd. Túl korai volna megítélni a folyamatot, de az első lépések jó irányba mutatnak. Üdvözöljük ezt a folyamatot. És többször el is mondtuk, amennyiben a török kormány politikai és békés megoldást keres, akkor képesek leszünk támogatni ezt a folyamatot. Azt is értjük persze, hogy van, aki ellenzi ezt a folyamatot, a török kormány által tett lépéseket ellenzi. Nem könnyű a helyzet, de úgy gondoljuk, hogy Törökország jó irányba tett egy lépést, és biztatjuk, támogatjuk őket, hogy folytassák ezt a munkát. Bízunk benne, hogy az egész török lakosság támogatja ezt a folyamatot, hát ha talán nem is az egész, de reméljük, hogy egyre nagyobb szinten támogatja majd a közvélemény is ezt a folyamatot. Ami pedig Gorgio képviselő kérdését illeti. Előző válaszom az ön kérdésére adott válasznak is tekinthető. Sok kard csörgetés tanúi voltunk a múltban, de megváltozott a nyelvezet, a diplomáciai nyelvezete, közeledésre került sor. Többször elmondtuk, és elmondom még egyszer, támogatjuk ezt a politikát, melyet Törökország folytat. Hogyan támogathatjuk ezt a politikát? Beszélhetünk minden kurdisztáni csoporttal erről, de látni kell, hogy ha még kis gesztusokat is kell tenni, akkor is ezek gesztusok, és nem háborús lépések. Jó uh, szolgálati munkát szeretnénk végezni, meg szeretnénk szólítani a kurdokat, de persze a végső megoldás a török kormány kezében van, illetve a kurd testvéreink kezében van Törökországban. Az a fontos, hogy támogassuk ezt a folyamatot azért, hogy sikerre lehessen vinni. Ami pedig a 2003-as, a BASZ uh, eh, rezsime 2003-as uh, eh, megbuktatását illeti. Ez egy nagy eredmény volt, nagy győzelem volt ez az irak népének, hiszen a diktatúra eltűntével új lehetőségek nyíltak meg az iraki lakosság számára. De sajnos a rezsim bukása után hibákat követtek el. Azáltal nem volt rossz döntés, sőt jó döntés volt megbuktatni a rezsimet, ám nagy hibákat is elkövettek például a 1449-es biztonsági tanácsi határozatban, ahol a felszabadító erőből, amelynek folyamányaképpen a felszabadító erőből elfoglaló erő lett, és egy fő kormányzósága alakította Irakot, és egy olyan hatalmi vákum jött létre, amelynek során a világ minden pontjáról terroristák infiltrálódtak Irakba. A 1484-es biztonsági tanácsi határozat volt tehát a fő probléma. A keresztényekről. A keresztények testvéreink, nem akarunk beleszólni az ő ügyeikbe. A legtöbbjük katolikus, de vannak köztük ortodoxok is. A protestánsok valószínűleg számban kevesebben vannak. De semmilyen, hát nem akarunk beleszólni, semmilyen előérzetünk, ítéletünk nincs a tekintetben, hogy protestáns-e valaki, vagy katolikus. Úgy hiszem, hogy a saját, a közössége kezében van, hogy a saját kérdéseiket szabályozzák. Még az azonosság tekintetében sem szóltunk bele, és azt mondtuk, hogy szívesen támogatjuk a nemzeti konferenciátok létrehozását. Vannak, akik asszírkáldi, vagy kiszírkáldinak nevezi magát a, ez a csoport. Az a fontos, hogy egy egy egységes identitást alakítsanak ki, ugyanakkor a káldiak más etnikai csoportnak, a káldik más etnikai csoportnak tekintik magukat, mint a szírek, vannak, akik más szektához tartoznak, más nyelvet vagy más nyelvi járást használnak. Nem a mi dolgunk, hogy az önazonosságokat kívülről meghatározzuk. Fontos, hogy ezek a csoportok a saját maguk megnevezését, identitását, eh, szervezetét megalakítsák. Mondom, semmilyen fajta előítélet nincsen bennünk a vallási csoportok irányában. Ami pedig az oktatási rendszert illeti. Az a nagy kérdés, hogy hogyan lehet egy olyan rendszert kialakítani, ahol keresztény testvéreink is elégedettek az oktatás rendszerével. Bármit kértek tőlünk a keresztény testvéreink, lehetőségeink szerint igyekeztünk ezeket a kéréseket teljesíteni. A nyelvi kérdést nem tartom problematikusnak. A keresztény csoportok és népcsoportok saját nyelvüket használhatják, kurd iskolába, arab iskolába, vagy pedig a saját nyelvű iskoláikba járhatnak. És sok korábban tönkretett eh, települést építettek újjá ezen csoportok számára. Több tízesével mérik azon települések számát, amelyeket a kurd regionális kormány pénzéből építettek újra a keresztény kisebbségnek. Még egyszer mondom, a kurdisztáni regionális kormány felel e feladatokért. Grazie. La lista degli interventi... Köszönöm szépen. Most lezárom hozzá a szólók listáját. Még négy képviselő szeretne kérdést feltenni. Jan Mon, Lunáncsek, Landsbergis és Kacsin képviselők következnek. Most Jan Mon úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Barzani úrnak is megköszönöm, hogy ellátogatott ide, és hogy említette, hogy szeretne együttműködni az Európai Unióval. Úgy tűnik, hogy január 21-én 2010-ben megrendezik az iraki választásokat, és azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb akadálya ennek a ennek a választásnak nem más lesz, mint az, hogy a kirkuki régió hogyan szavazhat majd. Kérem, hogy magyarázza el, hogy milyen kompromisszumot kötött ezzel kapcsolatban a szövetségi kormányjal. Említettem már, hogy nagyok az eltérések, véleménykülönbségek az önök régiója, illetve a szövetségi kormány között a főolaj, kőolaj földgáz témában. Nyilván ezek nem fognak eltűnni egyik napról a másikra. Szerintem a nyáro, nyári árverési kudarc után decemberben talán el, előrelépés történhet. Ez ügyben nem tudom, hogyan vélekedik ön erről, milyen, miért, milyen mértékben befolyásolhatja az önök régió, illetve a szövetségi kormány közötti véleményeltérés ezt a, az árverést. Lunacek kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Barzani úr, én is üdvözlöm mint önt itt körükben, nagyon örülök, hogy ellátogatott ide, örülök, hogy beszámol a kurt helyzetről. Ahogy előttem szólók már elmondták, én is gratulálni szeretnék önnek azért a munkáért, amit a kurd régióért, kurd régióért, illetve Irakért végzett, hiszen Kurdisztán gyakorlatilag biztonsági szempontból um, Irak mencsvára, a kurdok is biztonságban élhet, élhetnek, illetve más irakiak is. Önnek is nagyon fontos szerepe volt abban, hogy ez a stabilitás, ez a e, biztonság megvalósuljon, létrejöhessen. Három rövid kérdésem lenne. Az egyik a kőolajjal kapcsolatos. Említette, hogy Anna Bukó vezetéknek akár nagyon fontos szerepe is lehet. A Nabukó vezeték nem valószínű, hogy működőképes lesz, hogyha Irakot nem veszük bele ebbe a projektbe. Nem tudom, hogy önnek mi a véleménye az irak-iráni kapcsolatról, és hogyan vélekedik az iráni demokratikus mozgalom jövőjéről, sorsáról, mennyi, mekkora esélyt lát arra, hogy sikeres lesz ez a mozgalom. A második kérdésem a nők helyzetével kapcsolatos Kurdisztánban. Tudom, és örülök, hogy hallottam ezt öntől is, hogy a kurd régióban nagyon sok női képviselőben van. Nem minden EU-s tagállamban mondható el, hogy 30%-os a női képviselők aránya, úgyhogy gratulálok ezért, köszönöm, és kérem, hogy mondja el a kurd női képviselőknek, hogy nagyon örültünk ennek a hírnek. Említette, hogy bizonyos lépéseket tettek már a különböző erőszakos bűncselekményekkel kapcsolatban, tehát becsületgyilkosságok, házasságon belüli erőszak, stb. stb. Nos, ez a kulturális probléma, úgynevezett kulturális probléma nem csak önöknél, hanem a világ számos országában létezik, tehát hogy a nőket nem tekintik egyenlő partnernek, sem otthon, sem az élet többi részén, illetve a munkahelyeken. Nem tudom, hogy kérje azt, hogy a női szervezetek, európai növi szervezetek segítsége. Nők, de nem csak nőkre gondolok, hanem a férfiakra is, hiszen vannak olyan férfiak, akik a nők elleni erő, a nők elleni erőszak kérdésében harcolnak. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban kíváncsi-e az európai tapasztalatra, igényt tart a segítségünkre. Harmadik kérdés. kollégáim már tettek fel néhány kérdést a keresztény kisebbséggel kapcsolatban. Nekem egy személyes megjegyzésem lenne itt. Nem szeretném, hogyha úgy vélné, hogy az európai, nem szeretném, hogy azt gondolná, hogy az európai kontinens keresztény, hiszen itt minden, minden vallásnak megvannak a gyökerei, vannak itt muzulmánok, zsidók és ateisták is természetesen nagyon nagy szükség van arra, hogy a vallásszabadság megvalósuljon. Ezt csak személyes szempontból szerettem volna elmondani. Köszönöm. Elnök. Most Láncbergi úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Bárzáni elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy Irak, illetve a kurdisztáni régió számára. Gratulálok azért, hogy a, eh, két, a régióért, illetve az országért ilyen sokat tett. Tudjuk, hogy Irakban nagyon sok az etnikum, nagyon sok a vallás, vallási kisebbség, ez feszültséget is okozhat. A törökországi kurdok problémái eh, ismerjük, Kérdezem, hogy Kurdisztánban, Irakban van-e török kisebbség, és hogyha van ilyen, akkor mik, uh, a, milyennek a kisebbségnek a kapcsolata, milyennek a török kisebbségnek a kapcsolata Törökországgal? Van-e etnikai problémák ezzel kapcsolatban, illetve az önök régiójában élő irakiakkal kapcsolatban? Elnök, köszönöm szépen, most Kacsin kolléga következik. Köszönöm szépen, Provéra elnök úr. Vársega Ubiszka. Köszönöm. Nagyon örülünk az ön látogatásának, Bárzáni úr, és nagyon örülünk azoknak a híreknek, amelyeket hozott. Az Európai Unió egy éhezik az Irakból származó pozitív hírek iránt. Mindez, amiről beszámolt, arról arra enged következtetni, hogy stabilizálódik a helyzet Irakban. Örülünk, hogy Kurdisztán a megoldás egy részét jelenti, és nem a probléma részét. Gratulálni szeretnék mindahhoz, amiről beszélt, de volna egy kérdésem is, amelyet fel szeretnék tenni. Az ön régiója egy gazdag régió. Ezért kíváncsi vagyok, hogy milyen gazdasági együttműködést tudnak kitekinteni, és kíváncsi volnék, hogy Irakon kívül is beruháznak-e. Van ennek egy konkrét oka, ugyanis kíváncsi vagyok, hogy milyen beruházás és befektetési szabadsággal rendelkeznek önök a világon. Azért vagyok kíváncsi erre, mert Dél-Kelet-Törökország nagyon alulfejlett. És itt nagy beruházásokra van szükség. Kérdezem tehát, hogy tervezik-e, hogy délkelet Törökországba is befektessenek, beruházzanak, és így a fejlett Nyugat-Törökország és az alulfejlett Kelet-Törökország közötti különbséget át lehetne hidalni. Erdogan mindig a török fejlesztési problémáról beszél, és ezt például úgy akarja megoldani, hogy nők számára Dél-Kelet-Törökországban több egyetemi képes képzési helyet biztosítana. Gondolkozott-e, gondolkoztak-e azon esetleg, hogy az iraki Kurdisztán ösztöndíjakat kínáljon a délkelet törökországi hallgatónők számára, azért, hogy az önök honfitársai könnyebben kapjanak diplomát. Ez fontos van az önök számára, a Törökország számára és az egész régió stabilitása számára is. Köszönöm. Grazie. Aggiungo una brevissima domanda mia. Köszönöm, nekem is lenne egy kérdésem, hogy az elnök. Elnök úr, tudjuk, hogy a demokráciában alapvető fontosságú a információ, a tájékoztatási eszközök pluralitása. Arra kérem, hogy röviden vázolja, hogy mi a média, a tömegkommunikációs eszközök eh, helyzete Kurdisztánban. Lami Barez, Milánon. Nos, ami Milán képviselő kérdését illeti. Nagy örömmel halljuk, hogy az éreki parlamentben elfogadták ezt a jogszabályt, a választási törvényt. Számunkra Kirkuk nagyon fontos szerepet játszik, és igenis megoldást keresünk Kirkuk problémájára hiszen kapcsolatunk kurdként a bagdadi kormányhoz mindig Kirkuk kérdésén állt vagy bukott. A következő nemzedék érdekében szeretnénk megoldani ezt a problémát. A iraki lakosság 80%-a megszavazta az alkotmányt. Ez az alaptörvény is egyben az úti terv. Az alkotmány a helyzet normalizációja mellett eh, tett hitet, majd pedig egy népszavazás kiírását irányozza elő. Az elmúlt években, tehát még a bász rezsim időszaka alapja idején sok kurd, aki Kirkukban lakott, eh, kitelepítésre került. Menekültekké váltak saját hazájukban a, ut, a megbukott rezsim utolsó, egyik utolsó törvénye az volt, amely ezt mondtam, hogy a ingatlan tulajdonlás feltétele Kirkukban a, az volt, hogy valaki lemond kurd önazonosságáról. 2003. március 19-én amikor a felszabadító háború, ekkor kezdődött el a felszabadító háború. Néhány nappal korábban a bukás szakadék a szélén táncoló rezsim mégpedig március 7-én hozta meg a nemzeti identitás megváltoztatására kényszerítő törvényt. Kirkuk a Bász rezsim szégyene volt. Persze olajról van szó, tudjuk, de hát számunkra nem olajról van szó, az olajból épp elegendő van Irak, Irakban, hiszen egész, nem kurdisztáni ez olaj, egész iraki ez olaj. Itt valóban az önazonosság kérdéséről van szó. Az elmúlt időszakban sokan meg akarták akadályozni a stabilizálódást Kirkukban, és, illetve egész Irakban is Kirkukra hivatkoztak. Kirkukot vagy ki kell venni a választásból, vagy pedig a türkmének és az arabok számára kvótákat kell biztosítani. Gyakran az a vádoltak meg, hogy 600 ezer kurdot telepítettünk kvázi be Törökországból Irakba azért, hogy a régió demografikus helyzetét megváltoztassuk. Mondanom sem kell, nevetséges vádak ezek és ne felejtsük el, hogy Kirkuk eredeti lakóinak mintegy 40%-át nem tudjuk felbiztatni, visszatérjenek. 600 ezeren laktak Kirkukba, hát hogyan lehetne 600 ezer embert kívülről integrálni Kirkuk infrastruktúrájába? Még egyszer mondom, ezek a vádak nevetségesek, és nem állják meg a helyzetüket. Ha bárki azzal vádol bennünket, hogy olyan családot telepítenénk le Kirkukba azért, hogy az etnikai helyzetet megváltoztassuk, aki nem lakott korábban ott, az mondja meg, és bebizonyítjuk, hogy nincs igaza. Sajnos sokan áskálódnak Kirkukban, mi azt mondtuk, hogy egész Irakban választások voltak, és hogyha a választási jegyzék alapján vagy kapcsán kérdések merültek volna föl, akkor a választási panaszbizottság vizsgálja ki ezeket az eseményeket. Teljesen nyitottak vagyunk, a teljes átláthatóság oldalán állunk. Azonban az nem elfogadható, hogy kvótákat hozzunk létre. Sokan értenek velünk egyet, de sajnos nem mindenki mondta el a véleményét. Nos, a legutolsó törvény a 2009-es választási névjegyzék arányai, arányait tükrözve került elfogadásra. De még egyszer mondom, hogyha bármilyen választási eredmény kapcsán probléma merülne fel, akkor a megfelelő hatóságoknak kell ezeket eh, a panaszokat megvizsgálni. Úgy gondoljuk, hogy a 140-es cikk a legjobb megoldása a kirkuki problémára. Thank you. پاشان <coughs> کرکوک شارێکی عێراقیە وەکو هەولێر وەکو بەغدا وەکو سلەیمانی هیچ Még egyszer mondom, nem szabad, hogy másként lássuk Kirkuk problémáját, mint más területeket. De ez a terület, illetve a Kirkukhoz, Kirkukhoz való ilyen hozzáállás sem az irakiak, sem a kurdok érdekét nem szolgálja. Még egyszer mondom, az alkotmány alapján állva kell megoldani a kirkuki kérdést. Ami pedig az olaj kérdését illeti, részletesen beszéltem erről. Az Irakból jövő olajvezeték, amely Törökországba, Törökországon keresztül vezet, Nos, ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy Irán mennyiben vesz részt ebben. Úgy gondoljuk, hogy Irán nem vesz részt ebben a vezeték kialakításában, a gázvezeték kialakításában hogyha Törökország és Irán között problémák merülnének fel, akkor ez egy más kérdés, ezt ennek a két országnak kell kezelnie, de nem hiszem, hogy a gázvezetéket bármilyen módon befolyásolna ez a kérdés. Ami pedig a nők jogát illeti. Nos, azt arra tennék javaslatot, hogy a mi női képviselőink, a parlamentünkben ülő női képviselőket hívják meg ide Brüsszelbe, vagy önök látogassák meg a mi parlamentünket, és meggyőződhetnek arról, hogy megfelelő jogokkal rendelkeznek a nők, és a nők ellen terhére elkövetett erőszak ellen mindenfajta jogszabály elfogadásra került ami pedig keresztény testvéreink vallásgyakorláshoz való jogát illeti. Teljesen szabadon gyakorolhatja mindenki a vallását. És még egyszer kérem önöktől, látogassák meg a régiót, és látni fogják, hogy muzulmánok, keresztények, szunnik és síták, és a különböző kisebb szekták békésen egymás mellett élnek. Mindenki a saját vallását szabadon gyakorolhatja. Büszkén mondhatjuk, hogy ez a sokszínűség határozza meg Kurdisztánt. Nos, Landsbergis képviselőnek mondanám, nincsenek etnikai csoportokkal problémánk, se eh, törökökkel, se türkménekkel, se arabokkal. Mi több, boldogan és harmóniában élnek a nemzeti csoportok együtt. A Mahmud területen például a lakosság, az arab lakosság 80%-a a kurdisztáni listára szavazott az önkormányzati választások során. Nem az arab listára szavaztak, hanem a kurdisztáni listára. Tehát még egyszer mondom, még a területen lakó arabok is áldozatai voltak a bász rezsim terror, terrorjának, és a milistánk biztosítékot, biztonságot nyújt számukra. Persze vannak aljas, sötét, söt árnyékban munkálkodó, aknamunkát végző, szégyenteljes politikai úszítók, akik próbálják megbontani a béke egységét területünkben, akik médiumaiokban szítják az indulatot, akik az önkormányzati képviselőtestületekben hangoskodnak, de ugyanakkor a béke és a törvények telei, talaján kell állnunk. Egyetlen közösséggel sincsen semmilyen problémánk, és békében és harmóniában élünk együtt, és fogunk lesz együtt élhetni is a következő évszázadokban. Egyetemeik, egyetemeink, kurd testvéreinknek és nővéreinknek is sok ösztöndíjat adtak, nem csak Törökországból, hanem Iránból és Szíriából is. És sok egyetemi hallgató jár a mi egyetemeinkre a szomszédból, szomszédországból több mint 400 török cég tevékenykedik Kurdisztánban, és 5 milliárd dollárt tesz ki évente a török kurdisztáni kereskedelmi forgalom. Mondanom sem kell, hogy ennek pozitív kihatása van az életszínvonalra, mind Kurdisztánban, mind Irakban, illetve a törökországi területeken is. A béke folyamata, melyet a török kormány elindított, a sikerzálogával zálogával és biztos vagyok benne, hogy ez az emberek életvitelére és életminőségére is pozitív kihatással lesz a régióban. Ami pedig a kurdisztáni médiumok kérdését illeti. Szabad médiumok vannak nálunk, a parlamentben elfogadott törvény minden jogot biztosít a médiumok számára, mind az elektronikus, mind a nyomtatott médiumok számára szabadon dolgozhatnak a médiumok nálunk. Több mint tíz a tévéállomásunk, több mint száz sajtóorgánumunk van, ezek napilapok, hetilapok, folyóiratok, és senki nem lép ezek ellen fel. Grazie Presidente per la cortesia. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm hogy ilyen világosan és bölcsen válaszolt a kérdéseinkre. Önnek és országának, régiójának nagyon sok sikert kívánok a jövőben. Köszönöm még egyszer. Please, we have to continue and I would Folytatjuk az ülést. És hogyha vannak az egyebek alatt felmerülő kérdések, akkor azt jelezzék felé. Folytatjuk a vitát a demokrácia és az emberi jogok ügyének elősegítését finanszírozó eszköz az 1889 per 2006-os Európai Közösségi Rendelet módosítása. Két jelentéstevőnk van, Gál Kinga és Barbara Lochbirán. Gál Kingának adom meg a szót, és kérem, hogy vezesse be a témát, parancsoljon öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégámmal úgy döntöttünk, hogy mindketten hozzászólunk majd a téma bevezetéséhez, és lehet, hogy kétszer hangzanak el éppen ezért ugyanazok a dolgok, de talán segítheti a jobb megértést. Miről is szól ez a, szól ez a jelentés? Az elején teljesen technikai jelentésnek, jellegű jelentésnek indult. Az elnök konferenciája nem adott engedélyt október 22-éig arra, hogy a tevő kijelölésre kerülhessen, éppen ezért nem tudtuk ezt a jelentést korábban közzétenni, és éppen ezért nincsenek meg a szükséges nyelvi verziók sem. Mit kell tudnunk erről az eszközről? Ami a két eszközt illetni, eh, az Európai Unió eh, hét eszközé, eszközeiről van szó, amelyek a külső eh, fel, fel, fellépéseket illetik, és a demokratikus részvétel, illetve demokratikus folyamatok elősegítése a cél, és nincsen szükség a támogatást élvező kedvezményezett ország elsődle, elsődleges engedélyezésére, tehát beleegyezésére a támogatáshoz. Az Európai Unió ezzel az eszközzel az emberi jogok területén tevékenykedő harmadik országokban dolgozó civil szervezeteket szeretne támogatni. Nagyon későn kezdtük el a helyszíni munkát, mint ahogy önök azt tudják, és a bizottság képviselője, remélem, hogy ezt megerősíti, 2008 őszén kezdődött meg ennek az eszköznek a megvalósítása. Tehát amint most tudunk, már jelenleg is, az az, hogy a civil társadalom jelentősen bekapcsolódott a tervezet kidolgozásába. A jogalkotási javaslat a bizottság részéről egy technikai jellegű javaslatot tartalmaz, az adókra, vámokra és egyéb illetékekre vonatkozik, miszerint ezt a finanszírozási eszközből támogatni lehessen. Nagyon fontos lenne ez a módosítás annak érdekében, hogy a különböző nem kormányzati szervezetek eh, élhessenek a támogatással, tehát ezt a javaslatot a bizottság részéről mi jelentős mértékben támogatjuk. A mi jelentésünk három eh, típusú módosítási csoportra vonatkozik. Az első csoportba tartozó módosító indítványok a módosító javaslatot érintik a bizottság részéről, amelyek más eszközökre is vonatkoznak, a fejlesztési együttműködési eszközre és a demokrácia és az emberi jogok európai eszközére, és ezekre együttesen dolgoztak ki egy javaslatot. Mi azt szeretnénk, hogyha ezt a javaslatot két részre osztanánk, és két szabályozás születne, a KEZ 1-es, 2-es és 6-os módosító indítványaink éppen ezért ennek a javaslatnak a megosztására vonatkozik. Azért, mert a fejlesztési együttműködési eszköz eszközzel a DEVE Fejlesztési Szakbizottság már foglalkozik, és mi arra a szabályozásra szeretnénk összpontosítani, amelyek az európai emberjogi eh, eszközt érintik az EIDHR nevezetűt. Egyéb kérdések is felmerültek, illetve egy vita vontakozott ki a következő témákat illetően. Egy horizontális jellegű kérdésről van szó, és ez a kérdés arra a lehetőségre vonatkozik, hogy a parlament jogai erősödjenek a komitológiai eljárás keretében. Éppen ezért az eredetek technikai jellegű bizottsági javaslatot módosító indítványokkal gazdagítottuk, és ezek a szabályozásra vonatkoznak annak érdekében, hogy erősítsük a parlament jogait. A fejlesztési szakbizottság is ugyanezt kérte és mivel ez a parlament jogait, eh, jelentőségét eh, hangsúlyozza és erősíti a jogait, és ezzel egyetértettünk eh, a másik tevővel is. Mivel egy nagyon bonyolult jogi kérdésről van szó, azt szeretnénk, hogyha a jogi szolgálatot is bevonnánk ebbe a for, folyamatba. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, Barbara Lochbívernek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EIDHR eszköz úgy tűnik, hogy megfelelő eszköz az emberi jogok és a demokratikus struktúrák védelme érdekében a világ számos részén. Ez egy nagyon új eszközről van szóval éppen ezért egyetértünk a bizottsággal abban, hogy még túl korai lenne egy részletes elemzést készíteni az eszközről, és a projektekről még további visszajelzéseket várunk. Támogatjuk a bizottság tervét annak érdekében, hogy a gazdagsági, szociális és kulturális jogokat erősítsük ezzel az eszközzel, és a nők elleni erőszak illetve a gyermekek elleni erőszak is erőteljesebben jelenjen meg a projektek között. A technikai jellegű eh, javaslatot készítettünk, és a bizottság javaslat is nagyon technikai jellegű. A bizottság javaslat pusztán a mm, vámokra, adókra és egyéb eh, járulékokra eh, vonatkozó, illetve az ezekkel kapcsolatos költségek támogathatóságát érinti illetve az adott eszköz költségvetésből történő támogatásra. Ezen költségek, eh, kivéve a speciális helyzeteket, eh, nem engedik meg ezeknek a költségeknek a költségvetésből való finanszírozását. A bizottsági javaslatot támogatjuk. A plusz módosító indítványok második fele a parlament jogainak erősítésére vonatkozik. A komitológiai eljárás áttekintése, a 2006-os áttekintés a szabályozási eljárásokra vonatkozik, illetve az együttdöntési eljárásra. A következő kritériumoknak kell, e, e, kell megvalósulniuk. Fontos, hogy az intézkedés széles körre terjedjen ki. A parlament vétójoga lehetőséget biztosít arra, hogy ellenvetésének adjon hangot, és a bizottságot arra ösztönözze, hogy a módosított javaslatot készítsen. Az EIDHR stratégiai dokumentum az ARPC anyaggal összhangban áll a menedzsment eljárás alkalmazását az EIDHR nem változtatja, hiszen a korábbi intézkedéseknek sokkal korlátozottabb hatása van. Az LPS e eljárások szintén erre az eljárásra vonatkoznak, és túlságosan későn jelent meg ez a javaslat. Három fél között egyet, illetve tárgyalások történtek, nagyon jelentős időnyomás nehezedett ránk, a középtávú áttekintés lehetőséget, illetve az áttekintés lehetőséget biztosít arra, hogy az EIDHR-re vonatkozó eljárási rendelet összhangba kerülhessen az RPCH rendelettel. Ez a rendelet azonban a Lisszaboni szerződés előtt valószínűleg nem fog hatályba lépni, és a végső lépésben még módosításokra van szükség. December eleje előtt szeretnénk a szakbizottságban szavazni, annak érdekében, hogy az Európai Parlamentet is bevonják a tárgyalásokba, ahogy azt az együttdöntési eljárás etikai szabályzata elé előírja. Köszönöm szépen, most Ricardo Passosnak adom meg a szót aki a jogi szolgálat képviseletében van jelen az ülésen. Kérem, ossza meg velünk a nézeteit. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentéstevőkkel csak egyet tudok érteni. Gál Kinga és Loch Biller asszonyjal. Nagyon sok érv szól amellett, hogy az ellenőrzési elemeket erősítsük. A kritériumokra visszatérve fontos rögzíteni azt, hogy a szövegek között egy hierarchikus kapcsolat is létezik, hiszen mindez együtt döntési eljárás keretében kerülnek elfogadásra. Azok az anyagok, amelyeket a bizottság fogadott el, szintén ez alá esnek. Én a jelentéstevővel teljes mértékben egyet tudok érni, és, érteni, és nagyon um, hasznosnak találom azt, hogy közös stratégiával rendelkezünk. A külső fellépések esetében használt eszközöknél, az emberi jogok eszköze, emberi jogi eszköz, e, illetve a fejlesztési együttműködési eszköz e, fontos, hogy igazodjon a többi eszközökhöz, és ugyanazt az elképzelést e, vegyük alapul. A Lisszaboni szerződés előtt ez nem fog hatályba lépni, a Lisszaboni szerződés hatályba lépés előtt éppen ezért nem érdemes a szabályzást erősíteni, és fontos, hogy a parlament több kompetenciát kapjon ezen a területen. Köszönöm szépen. Milen úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Gál asszonynak és Lochbiller asszonynak és azért, hogy technikai jellegű módosításokat készítettek, és támogatták a, a mi javaslatunkat. A technikai jellegű módosítások az adókra és vámokra vonatkoznak, és nagyon remélem, hogy ez lehetőséget biztosít majd arra, hogy a javaslat elfogadásával előrébb lépjünk, hiszen a jövő évi projektek fontos, hogy mi hamarabb eljussanak a kedvezményezettekhez. A jelentés tervezett kapcsán az együttdöntési, illetve a komitológiai eljárás hatályba lépnek, a DEVE szakbizottság is elkezdte az egyeztetéseket, és úgy tűnik, hogy az AFET is hasonló módosításokra készül. A bizottságnak ez jelentős problémákat jelent. Az 1990-es megállapodás, amely a komitológiai eljárást rögzíti, és a 2006-os megállapodás, amik az új 2007-es és 2007 és 2013 közötti pénzügyi időszakra vonatkozóan a finanszírozási eszközökről beszéltünk, a programok megvalósításáról, azok program megvalósításáról, amelyek jelentős költségvetési vonzattal is bírnak, fontos, hogy a menedzsment eljárás alá essenek. Az előző parlament hasonló aggályokat juttatott kifejezése a mai aggályokhoz hasonlóan. Fontos, hogy a stratégiai dokumentum elfogadása kerüljön, és amikor először esett szó erről a finanszírozási eszközről, akkor a stratégiai anyagról és a programozási dokumentumról a parlament azt tartotta, hogy fontos, hogy ezek együttdöntési eljárás alá essenek. A komitológiai eljárás egy normál menedzsment eljárást jelent, és a stratégiai anyagban megegyeztünk abban, hogy a demokratikus ellenőrzés eszközét a parlament alkalmazhatja, más szavakkal foglalmazva a parlamentet parlamentek konzultálnak a stratégiai anyag kapcsán. Az anyagot nagyon komolyan megvizsgáltuk, és a parlament állásfoglalásokat is elfogadott már a programozási anyagok és stratégiai dokumentumokról. Ezeket az állásfoglalási indítványokat mi nagyon komolyan vettük, és a középtávú áttekintésünknek ez egy kulcsfontosságú eleme. A parlament a demokratikus ellenőrzés folyamatában ezeket megvizsgált, ami most pedig azt javasla, javasoljuk, hogy az iparosodott országokra vonatkozó eszközt jelentős mértékben átdolgozzuk. És ez a demokratikus ellenőrzés előtt kell, hogy megvalósuljon, mi ezt jónak tartjuk. Jónak tartjuk azt, hogy az Európai Parlament elmondja nézet, nézeteit a bizottságnak, és a bizottság mindig is nagyon komolyan vette ezeket a javaslatokat, és jogalkotási következményei voltak a parlament javaslatainak. A parlamenti jogi szolgálat véleményét hallgatva, mi, is természetesen mi is konzultálunk majd a jogi szolgálatunkkal, de jelentős problémák merülhetnek fel még útközben, amelyek az eszköz később történő alkalmazását eredményezhetik. Minél később kezdődik el a megvalósítás, annál nehezebb lesz a költségvetés éves megvalósítása. Én attól tartok, hogy ha a komitológiai eljárásról és a demokratikus ellenőrzésre megnyitjuk a vitát a parlamenttel, akkor ez a folyamat el fog csúszni időben. Én a parlament jogi szolgálatának érveit figyelembe vettem, de el kell mondanom azt, hogy az eredeti elképzeléseink alapján a többi éves programozási dokumentumok és a stratégiai anyagok nem szabályozó jellegű általános dokumentumokat, és ezek nem egészíthetik ki a szabályozásokat, csak a, a tanács és a parlament tehetik ezt meg. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ezeket a menedzsment bizottsági eljárás körében kell taglalni ami a 2007 és 2013 közötti költségvetési időszakot illeti a demokratikus ellenőrzés témájában. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a parlament ezzel a jogával érhessen, és amennyiben valami nem tetszik a parlamentnek, módosításokra tehessen javaslatot. lesz egy jelentős intézményközi vita, amely az eszköz alkalmazását időben kitolja majd, és nagyon fontos, hogy ezekről a fontos politikai kérdésekről is még vitázunk. Ez a bizottság véleménye. Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk nézeteit, most pedig Gómez asszonyt fogom megkérni arra, hogy foglalja össze a véleményét. Én köszönetet szeretnék mondani a társ előadóknak, és el szeretném mondani azt, hogy én velük egyetértek, illetve a parlament jogi szolgáltának véleményével. Én a DCI-vel kapcsolatos ellenőrzési munkába bekapcsolódtam az elmúlt év júliusáig, és azt gondolom, hogy ezek teljes mértékben összhangban állnak a Lisszaboni szerződéssel. Fontos, hogy a parlament kész legyen ezeknek a feladatainak eleget tenni, illetve elvégezze mindazokat a feladatokat, nagyon komoly feladatokat, amelyek a ellenőrzés jelentik. És azt gondolom, hogy sokkal több tartalmi érvre van szükségünk, annak érdekében, hogy a bizottság ezt mérlegelje. Tehát nem lehet pusztán azokat az érveket felsorakoztatni, amelyeket mi a bizottság részéről hallottunk. Ezek inkább eljárásra vonatkozó jellegűek, ami a folyamat időtartamát illeti. Ha a bizottságnak jelentős fenntartásai vannak, akkor ezeknek sokkal megalapozottabbaknak kell lenniük. És nem fér kétségem afelől, hogy támogatni tudjuk a társ jelentéstevőinket. Köszönöm szépen, most pedig eh, a jelentéstevőknek adom meg ismét a szót, először Gál asszonynak, és utána Piller asszonynak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! A jogi szolgálat véleményét eh, meghallgatva, illetve a bizottság képviselőinek eh, véleményét meghallgatva, én még mindig azt gondolom, és Gomes asszonynak köszönetet szeretnék mondani a támogatásáért, hogy ez a, az eljárás, az RPC-re vonatkozó eljárás, amelyet kérünk, a parlament jogait jelentős mértékben erősíti. és fontos, hogy a parlamentnek beleszólása lehessen mindabba, amit a bizottság megfogalmazott. Természetesen igaz az, hogy egészen eddig ezzel az eszközzel nem voltak problémák, de mint ahogy tudjuk, és Gomez asszony erre már kitért, a helyzet nagyon különböző volt a DCI eszköz esetében. Nem tudjuk a jövőben, mi fog történni, Éppen ezért azt gondolom, hogy ha lehetőségünk van rá, akkor fontos, hogy ugyanazon alapon ugyanazokat a szabályozásokat léptessük életbe az összes eszköz esetében. A parlament jogainak erősítésére visszatérve, a bizottság érvei, miszerint mindez késleltetné a folyamatot, illetve problémákat vet fel. Én magam egyetértek azzal, hogy a civil társadalom, a civil szervezetek számára, akiknek ebből az eszközből profitálniuk kell, számukra nagyon fontos ez a javaslat, a bizottsági javaslat. De a kérdés az, hogy miért csak most vetődött fel mindez, hiszen a problémát az elmúlt év elején már felvetették, tehát a késlekedés nem a parlament számlájára írandó. Éppen ezért úgy érzem, hogy nagyon fontos ezt a lehetőséget most kihasználni és folytatni a munkát, és ugyanazokat a szabályokat kell megkövetelni az összes eszköz esetében. Köszönöm szépen! Köszönöm, Loch Bieler asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Amikor ezeket a módosításokat megbeszélt, a módosító indítványokat, akkor az Európai Bizottság esetleges reakcióira is kitértünk. Láttuk azt, hogy lesznek problémák, de ezeket nem sikerült áthidalnunk az érvelésben, és most sem hallottam olyan érveket, amelyek áthidalhatatlanok lennének. Csak megismételni tudom azt, amit a kollégák mondtak, ami a parlamentet illeti, mi szívesen segítünk a bizottságnak, amennyiben tudunk, és komolyan mérlegeltük azt, amikor a javaslatot elkészítettük, hogy ne legyen késlekedés az eszköz megvalósításában hiszen bizonyos projektek számára egy nagyon fontos metódusról van szó. Például a kivételek az adók esetében. Tehát mi támogatjuk e, ezeket a módosító indítványokat, és a bizottságnak megoldást kell találni a problémára, mégpedig mi hamarabb. Köszönöm. Um, I think that would... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezzel le is zárhatjuk a vitát. El kell még mondanom, hogy mi a módosító javaslatok beterjesztésének határideje. Ez november 13-a, déli 12 óra. Tehát november 13-a, déli 12 óra. Sok időnk tehát már nincs. Most haladjunk, a következő napi rendi pont következik. A, ö, iparosított országokkal való együttműködésre vonatkozó eszköz felállítása. Most Barbara Lakbillernek adnám meg a szót. Köszönöm szépen! Az együttműködési finanszírozás eszköze nagyon fontos eszköz. Ez nagyon fontos az összes olyan együttműködés szempontjából, ami nem jelent fejlesztési fejlesztési eszközt. Egy, azt gondolom, hogy ez az új eszközzel egy régi hiányosságunkat bóduljuk, bóduljuk be. Ugye a fejlesztési eszköz csak hivatalos, hivatalos, hivatalos segélyre fordítható. Különböző programokra, például diákcserék finanszírozására nem alkalmas ez. Ezért hangzott el az a javaslat, hogy a jelenlegi ipari országokkal foglalkozó eszközt változtassuk meg, és a nem fejlesztéssel kapcsolatos eszközök sorába tartozzon. A bizottság elfogadta azt a javaslat, ezt a javaslatot, csak a címét változtatták meg. Az AFET azt kérte, hogy ő legyen az illetékes szakbizottság, de korábban az INTA volt ezért a felelős, ezért meg kellett változtatni egy kicsit ezt a címet, és az Európai Parlament vezetése úgy döntötte, hogy bár a tartalma ennek a dossziénak megváltozott, mégis visszaadja ezt a témát az eredeti illetékesnek. Tehát gyakorlatilag, amit mi mondunk, az csak vélemény, és az intának ezt figyelembe kell venni. A jelentéstevő, tehát jó magam, először is ezt kérdőjeleztem meg, hogy ez vajon öm, valóban az INTA-e az illetékes, Albertini és úr és az INTE elnöke is részt vettek ebben, Végül megegyeztük abban, hogy az INTA lesz a felelős ezért, de szorosan együttműködik a két szakbizottság. Nem sokára, decemberben hatályban lép a Lisszaboni szerződés, és ezáltal megváltozik a jogi alap. A 181 egyes cikk konzultációtól ról együttdöntési eljárásá változik, a harmadik országokkal való együttműködésre vonatkozó eszköz imáron csak iparosodott államokra vagy ipari országokra vonatkozik. A legtöbb külföldi fellépéssel kapcsolatos eszköz több jogalapa rendelkezik, például a 179-es cikk, fejlődő országokkal való együttműködésre vonatkozik ez. De a 179-es cikknek a hatája is megváltozik a Lisszaboni szerződés A 181 a cikk, a harmadik országokkal való együttműködés, nos ez a továbbiakban csak az iparosodott országokra van, ö, vonatkozik, a 170-179-es cikkek pedig a szegénység enyhítésére fordítandó. Nagyon fontos itt az is, hogy a fejlődő országokat fokozatosan integráljuk a fejlődő országokba, de ez már nem képezi részét a szövegnek. Tehát a Lisszaboni szerződés hatályba lépés után gyakorlatilag megszűnik a harmadik országokkal való együttműködés jogalapja. A harmadik cikkben az Európai Unió, az olvasható, hogy az Európai Unió a jövőben a szegénység elleni harcra fordíthat eszközöket, illetve az iparosodott országokat segítheti. Ez azt jelenti, hogy a Lisszaboni szerződésben vagy egy joghézag, nincs megfelelő jogalapja a külföldi fellépés eszközeinek. A bevett szokáshoz híven arra kérem a bizottságot, hogy vonja vissza a javaslatát, és egy új dokumentummal álljon elő, aminek úgy jogalapja van. Ez az álláspont, ebben az álláspontban egyeztem meg Solc úrral is, az INTA jelentéstevőjével. Ha jól értelmezem, de lehet, hogy a jogi szolgálatnak más véleménye van ezzel kapcsolatban, tehát úgy vélem, hogy az EU szakpolitikáira vonatkozó cikkeket kell majd jogalapként felhasználni. Ez azt jelenti, hogy a belső politikákat, az oktatást, a kutatást, a környezetvédelmet, ezeket a témákra vonatkozó cikkeket kell kiterjeszteni. Személyes véleményem szerint ezt az új eszközt nagyon alaposan elő kell készíteni, hosszú távú ö, tervet kell készíteni, és ne felejtsük el, hogy ez a külügyi fellépésre vonatkozó eszközök esetében komoly hiányosság. Hogyha ö, megvan a jogi alap, akkor lehet például a pénzügyi keretről elgondolkodni. Az INTA előadóval megegyeztünk abban, hogy vagy a rugalmasság eszközből, vagy a jelenleg létező fejezetből kell finanszírozást foganasítani, nem a fejlesztési együttműködési eszközből. Tehát azt gondolom, hogy rendkívül fontos alapvetés az, hogy a DCI-ből, a fejlesztési együttműködési eszközből nem lehet átcsoportosítani eszközöket. Ami a címet illeti, a jelenlegi címet meg kéne változtatni, például arra, hogy együttműködés harmadik országokkal olyan kérdésekben, amelyek ö, nem vonatkoznak a fejlesztési együttműködési eszközre. A régi eszközt az új célokra kell alkalmazni alkalmazni, ezt meg kell változtatni, tehát módosítani kell, és azt gondolom, hogy a bizottság kicsit elhamarkodta a javaslatát. Azt gondolom, hogy nem igazán vette figyelembe azt a bizottság, hogy a, mivel a hatály e, kiterjed, ezért új jogalapra, e, új eszközre van szükség. Szeretnék az Intel beli kollégámmal és a bizottsággal, eh, bizottsági kollégákkal egyetemben az együttműködés szellemében, ez az együttdöntési eljárás eh, szellemében eh, együttműködni, majd közösen dolgozni. Köszönöm, most Ricardo Bassos számol be a helyzetről. Frau Barbara. Köszönöm szépen. Elnök úr, úgy gondolom, hogy Loch Biller asszony megkönnyítette munkámat. Lehet, hogy Loch Biller asszony maga is jogi végzettségű, hiszen a jogi probléma bugyrainak mélyébe merészkedett alá a kérdés taglalása során. Semmi újat nem tudok mondani, nem tudom kiegészíteni mindezt, amit Loch Biller hogy mondott, legfeljebb a saját véleményemet tudom megfogalmazni. Valóban. Már most is bonyolult a helyzet, és akkor még a Lisszaboni szerződésről nem is szóltunk. A 181a cikk használata problematikus, pedig a bizottság eredeti javaslatot, hiszen az Európai Bíróság a parlament által indított keresetben azt mondotta ki, hogy 181 A cikk nem a fejlődő országok, nem terjeszthető ki fejlődő országokra. Mégis a bizottság erre a cikkre hivatkozik úgy is úgy van, és valóban úgy van, hogy december 1-én a Lisszaboni szerződés hatályba lép, és ilyen módon a cikk hatája megváltozik, de biztosnak tekinthetjük, hogy ez a javaslat éppen azért, mint hogy változás történik az eljárásban is, a jogalapban is, hiszen a 181-ből az együtt döntésre térünk át ezen a területen, ezért a bizottság a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után a nyitott függőben lévő jogalkotási eljárásokat el kell, hogy küldje a parlamentnek, amelyekben a jogalap, illetve az együttdöntés és együttműködés eljárás megváltozik. A jogalap tekintetében először is azt szeretném mondani, hogy nem mondhatjuk ma meg, hogy mi legyen a jogalap, hiszen a jogalap, elnök úr, a javaslat tartalmától és céljától függ, tehát látni kell a javaslatot, ami alapján megállapíthatjuk, hogy a bizottság helyesen vagy nem helyesen alkalmazta a jogalapot megítélésünk szerint. Egy valami azonban nem kétséges, hogy a 212-es cikket nem használhatjuk a Lisszaboni szerződésből, hiszen, ahogy a Loch Biller asszony mondotta, a 202-es, tehát a 202-es cikk kizárja a fejlődő országokat. Mi lehetne hát a megfelelő jogalap? Mondom, elméleti okfejtésnek vagyunk a tanú, hiszen nem ismerjük a bizottság javaslatát. Úgy hiszem, hogy két lehetőség nyílik itt meg. Az egyik, hogy folytassuk a bizottság azon eljárását, hogy az EICI javaslat alapján, amely a 101-án alapszik, kettő folytassa, és a 202-es, illetve a 101-b alapján kettős jogalapot biztosítson. Ám a probléma, hogy ez elhangzott, a 209-es cikk szélsőséges értelmezését teszi szükségesé ennek a cikknek, hiszen a 209-es cikk a Lisszaboni szerződésben azt mondja, hogy a fejlesztési együttműködés fő célja a szegénység megszüntetése. Ám hogyha ebben a cikkben az szerepel, hogy ez a primary objective, ez elsődleges cél, akkor ebből az is értelmezhető, hogy vannak más célok is, melyekre ez kiterjeszthető. Ez az első lehetőség tehát az volna, hogy a 209-est és a 212-est kapcsoljuk össze. A másik lehetőség az volna, hogy ágazati jogalapokat használjunk, Azaz, ebben az esetben a bizottság gyakorlatát nem folytatnánk, hogy a meglévő ICI rendeletet módosítsuk, hanem egy önálló rendelet jönne létre, amely több ágazati jogalapot tartalmazna, például a 165-öt az oktatás és a e, sport, a 166-ot a kultúra, a 186-ot pedig a kutatás és fejlesztés együttműködés területén. Nos, mind ezek a rendelkezések a harmadik államokkal való együttműködést irányozzák elő, függetlenül attól, hogy ezek fejlődőek vagy nem, de ágazati tevékenységben. Tehát ez nem egy fejlesztési instrumentum volna, hanem ágazati fejlesztést irányozna elő harmadik államokkal. De mint mondottam korábban, elnök úr, meg kellene vizsgálni magát a szöveget, hiszen jelenleg ez kizárólag egy elméleti természetű okfejtés lehet, hiszen látni kellene, hogy valóban mit tartalmaz az egyes tartalmaznak a javaslatok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gáler úr. Tessék, parancsoljon, Gáler úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban minnyáján egyetértünk abban, hogy a jogalapban hiátusok fedezhetőek, fel, és tulajdonképpen nem tehetünk más, mint hogy megállapítsuk, hogy a Lisszaboni szerződés külpolitikát megerősíté lépése ellentmond a 212-es cikk restriktív értelmezésének, és ez nem szisztematikus. Egyrészt megerősítjük az, a külpolitikát, az bizottsági alelnök pozíció létrehozásával létrejön a külügyi szolgálat, és aztán ezt pedig a 212-es cikkel korlátozzuk. Hát ez nem lehet célja a jogalkotónak. Felmerülhet egy kérdés, hogyan lehet ezt a hiátust, ezt a lukat, ezt a szabályozási űrt lefedni? Nos, tendenciózusan arra gondolnék, hogy a 208-209-es cikket kellene bevonni, hogy eh, ahogyan erről a kollega is beszélt, hiszen az a probléma, hogy az ágazati politikáknál ahol a belpolitikából hozunk létre kapcsolatokat a külpolitikához, nem lehet minden területet lefedni. Például az igazságügyi és belpolitikára nem terjedez ki, a menekült kérdésre nem, a halászatra, a mezőgazdaságra, a turizmusra, az energiára nem. Ezeken a területeken nincsen, nem teremthető meg kapcsolat a külpolitikához, ezért tehát az ágazati megközelítés, amely csak a meglévő kapcsolatokat venné figyelembe, nem volna kielégítő számomra. Azt szeretném, hogy összességében a harmadik világban lévő államok irányába is olyan külpolitikát folytathatnánk, amelynek nincs megkötve a keze már, amennyiben ez nem képzavar, ezért tehát a 208-209-es cikket tekinteném kiegészítő jogalapnak. Köszönöm szépen. Mr. Scholz, please. Scholz úr. Egyéb iránt Scholz úr az INTA jelentéstevője. Scholz úr. Elnök úr. Köszönöm szépen, hogy megszólalhatok. Az INTA-ban a jelentéssel kapcsolatban ma még nem jött létre megállapodás, hiszen módosult a rend. Tehát itt a itteni vitából gyorsan az intába szaladok vissza, hogy ott szólaljak meg. Nos, a jelentésem elkészítése során az vezetett, hogy a non ODE együttműködés folytatását fontosnak tartjuk, és ezért egy olyan jogalapot keresünk, amelynek segítségével az ideig eszközök folytathatók úgy, hogy a parlament együtt döntő szerepbe kerül. Tisztában vagyok azzal, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével megváltozik a jogi kerethelyzet, és egyetértek az AFET-es jelentéstevő kollégámmal, Lochbiller asszonyjal a tekintetben is abban, hogy megfelelő bizottsági javaslatra várunk. Megnehezíti a helyzetet a Loch Biller asszony által részletesebben megmutatott helyzet alapján, hogy jelenleg a tanács még nem alakította ki álláspontját a e kérdésben. Úgy gondolom, hogy a tanácsot fel kellene szólítanunk, hogy minél sürgősebben dolgozza ki véleményét, és a bizottság álláspontjára adjon választ. Úgy gondolom, ugyanakkor, hogy az Európai Parlament eh, ragadja meg a lehetőséget, hogy már most intenzíven dolgozza ki álláspontját, és eh, így az új eszköz, vagy a jog, új jogalap eh, megerősíthető legyen, és a parlament így a tanácssal egyeztetve dolgozhassa ki álláspontját. Egyetérthetek tehát Lochbiller asszonyjal, és örömmel tekintek a jelentéstevő asszonyjal való együttműködés elébe, melynek célja, hogy egy nagyon fontos külpolitikai eszköz jogalapját aktualizáljuk. Köszönöm. Very much. Mr. Köszönöm szépen. Banzéri úr következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért kértem szót, hogy Lochbiller asszony álláspontját én is megtámogassam. Véleményem szerint a külügyi fellépést támogató eszköz, erről szóló köz, eszköz nagyon fontos eszköz a külügyi fellépésnek, úgyhogy nagyon fontos, hogy ki legyen, kérdés az, hogy ki legyen az illetékesség ami a jogi alapot illeti, mert hát ugye nagyon sok kritikus megjegyzést hallottunk, hogy itt egy hiányosságról van szó. Egyetértek. Valóban. Ö, olyan eszközre van szükség, amelynek sokkal stabilabbak, ö, stabilabbak a jogi alapjai. Ez rendkívül fontos lenne. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Miller úr a bizottság részéről. Kérem, hogy ön is tegye meg hozzászólását. Köszönöm, elnök úr! Úgy látom, hogy nem vagyunk túlságosan szerencsések ezzel a felülvizsgálattal. Először a komitológiába komitológia nem sikerült túl jól, aztán most a jogi alappal van a gond. Tudjuk, hogy létezik ez a probléma. A bizottságon belül azon dolgozunk, hogy az álláspontokat kialakítsuk, és a különböző intézményeink jogi szolgálatai azt gondolom, hogy együtt fognak működni ezzel kapcsolatban. Tudomásul vetem eh, Passos úr mondandóját, tehát hogy érdekli őt a dolog. És eh, ugye több lehetőséget említett, eh, akár attól függetlenül, hogy melyiket választjuk végül, egyértelmű, hogy a, a parlamentnek együtt döntési jogai lesznek a megoldás utána a gyakorlatban is megvalósul. Az egyik ilyen lehetőség az, hogy a, hogy a bizottság megváltoztassa a javaslatát, erről majd még elgondolkodunk. Schulz említette, hogy a tanácssal folytatott vitáknak is nagyon nagy jelentősége, hiszen hogyha együttdöntéses eljárásról van szó, akkor a, bizot, akkor a tanács, illetve a parlament eh, egyelő joggal vesznek részt a folyamatban, és a bizottságnak az a feladata, hogy a két fél közötti együttműködést elősegítse. Még nincsen meg a munkadokumentum az előadótól, de említette a jelentéstevő a javaslatunk hatáját és tartalmát. Én ezzel kapcsolatban nagyon szeretnék vele leülni, vitázni, a javaslatunkban egyébként azt gondolom minden megvan ahhoz, hogy a céljainkat meg tudjuk valósítani. Tudjuk, mi a gond, egyetértünk abban, hogy milyen típusú projekteket szeretnénk ezzel az eszközzel finanszírozni. Mi úgy gondoltuk, hogy a javaslatunk mindenre kiterjed, de hogy a Lochbiller asszonynak egyéb javaslatai vannak, ha véleménye szerint a parlamentnek parlament mást is bele szeretné ide venni, akkor ezt megbeszélhetjük. Elnök, köszönöm szépen, most összefoglalva, összefoglalásként megadom a szót, és lezárásként Lokbira asszonynak. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy még nincs meg a dokumentum, de hát nagyon nehéz volt előre haladni ebben az ügyben, sok a előadó, sok a vélemény ezzel kapcsolatban, próbálom a dokumentumot mielőbb véglegesíteni. Vitatásokat folytat, vagy egyeztetéseket folytatunk a tanácssal, és ahogy Galler úr elmondta, a többféle jogi véleményt is meg kell fontolni. A jövőben nem a nulláról fogunk kezdeni, hanem hát folytatjuk a munkát, és legközelebb már itt az AFED-ben ezt egy munkadokumentum birtokában fogjuk megtárgyalni és remélem, hogy addigra meg lesz a bizottságtól is az írásos dokumentum. Elnök, köszönöm szépen! Addig is majd hatályba lép a Lisszaboni szerződés, úgyhogy ez azt hiszem a leglogikusabb megoldás. Javasolnám, hogy akkor e szerint járjunk el itt a szakbizottságban. Kicsit várnunk kell, Brandner asszony a következő napirendi pont jelentéstevője, ugyanis a szokásos, illetve ebben a témában változások történtek a bizottságban. Kicsit várunk, utána következik a következő napi rendi pont, hogy mindenkit arra kérek, hogy ne menjen el túlságosan messzire. Köszönöm.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 Please, let's move on, including Mr. Severin, yes. Érem szépen, hogy mindenki foglalja el a helyét, Severin képviselő is, please, üljön le. Ön is. Give the floor to the rapporteur and... Uh, yeah. Mrs. Breitner. Brandner. Brandner. Uh, I would like to, yes, I would like before to passing to the vote to ask uh, Mrs. Brandner. A szavazás előtt Brandner asszony teki a jelentéstevő, hogy ragadja meg a szót, és mondja meg, hogy mit szeretne mondani számunkra. Brandner asszony. It's good morning, everybody. Um... Jó napot kívánok mindenkinek, Guten Morgen. Kérem elnézésüket, hogy kicsit késve érkeztem meg, ugyanis késtek a vonatok. Tegnap ugye november 9-e volt, ünnep, ünnep hátán, úgyhogy sajnos csak most tudtam jönni, ezért külön elnézésüket kérem. Már elnézést kérek. Nagyon örülünk annak, hogy 5 perccel ezelőtt megkaptuk a bizottság szövegét, amelynek a szövege ez, amit a címben látnak, Need to Increase, stb. És amely leírja, hogy miről is van szó. Ez volt tehát a bizottság, a bizottság, a mi módosító indítványunk tervezete. Ez volt azért a módosító indítványt visszavonom. Nem tudom, hogy megkapták ezt a dokumentumot. A bizottság azt mondta, hogy ezt most osztják ki ezt a dokumentumot. Nem tudom, hogy mennyiben sikerült ezt megkapni, ezt a dokumentumot. És talán azok, mert ugye nincs sok példány, azok tehát, akik még meg szeretnék kapni, kérem jelezzék, hogy aztán meg is kaphassák, és tudják, hogy miről is van szó. Tehát a deve módosítóját, ezt körbeadták, mondja az elnök. A stratégiáról van szó, nem a izéről, a, a no, hogy is mondják, mondja a felszólaló, a bizottság stratégiai dokumentumáról, amelyet most adnak ki, tehát éppen időben érkezett meg, épp úgy, mint én magam is. És ilyen módon visszavonjuk a módosító indítványt. És nagyon köszönöm a bizottságnak, hogy eljutotta hozzánk a dokumentumot. Úgy hiszem, hogy ez az együttműködés jó jellét adja az együttműködésnek, és köszönöm mindenkinek, hogy együttműködtek velünk arról is hallottunk, hogy a DEVE elfogadta a módosító indítványt, amelyet, mint az elnök mondta, körbeadtak. A következőképpen akarjuk módosítani. Points of the financial envelope shall be allocated to measures falling under Article 4.3. That's the bit that we... Ez tehát az a terület, amely a Peace Building Partnership-ra vonatkozik a bizottság és a Peace Building Partnership partnerek, tehát a békéépítési partnerek között egy munka zajlik, hogy áttekintsék ezt az eszközt, és úgy gondoljuk, hogy a belső forrásokkal kell kiegyenlíteni ezt a szöveget, ezért a következő mondatot iktatnám be. The increase is in line with, current, with the current review of the peace building partnership and internal resources. So I repeat, provided the increase is in line with the current review of the peacebuilding partnership and internal resources. Ezt a szöveget iktatnánk be. Okay. That's it. Right? That's it. Ennyi az egész, ennyi igen. Van-e bárkinek bármilyen észrevétele, mielőtt szavazásra, szavazáshoz fognánk, elkezdenénk a szavazást? Eh, estamos, nosotros... Köszönöm szépen. Mi is örülünk annak, hogy a bizottság ezt a stratégiai jelentést megtette. Egyetértünk a többi frakcióval, egyetértünk a szóbeli módosítással is, amit, majd be fog terjeszteni a jelentéstevő, illetve az előadó. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr, a néppárt részéről elégedettségünknek szeretnék hangot adni, hiszen a jelentéstevő asszony megállapodásra tudott jutni a bizottsággal, és ennek örülök. Mi több azt gondoljuk, hogy támogatni kell a bizottság kezdeményezését arra vonatkozólag, hogy növeljük 10%-kal ezen a pénzeszköz finanszírozását, hiszen ne kössük meg a bizottság kezét. Szabadon léphessen fel a különböző krízis helyzetekben. Brandner asszony magyarázatát nagyon jól el tudjuk fogadni, és örülök, hogy létrejött ez a megállapodás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem a kollégáimat, hogy mindenki elhozta-e a szavazókártyáját, betette a gépbe. Lunácsak asszony, tessék, parancsoljon Lunácsak asszony. A szavazókártyám érkezik. Érkezik, egész addig pedig karfeltartással. A németországi ünnepek áldozata lett a szavazókártya? Hát mondhatjuk úgy is. You will uh, indicate your vote in any case. Now, uh... Tehát ön majd karfeltartással szavaz. Elkezdjük a szavazást. A négyes módosítóról szavazunk, ki támogatja a négyes módosítót. Ki ellenzi a négyes, négyes módosítót, elutasítva. Ötös módosító. Ki támogatja az ötös módosítót, ki ellenzi az ötös módosítót, tartózkodás, elutasítva. Egyes szóbeli módosítás. Elfogadva. Egyes módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadva. Kettes módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. A hármas és kettes szóbeli módosító indítványok kiestek. A DEVE 1-es a szóbeli módosító indítványjal együtt, amelyről már szavaztunk. Ki támogatja ezt? Köszönöm. Ki ellenzi? Elfogadva. Megnyitom a szavazást. Has everyone voted? Mindenki szavazott? Még nem? Akkor még nyitva hagyjuk a szavazást. Először a hölgyek. Elgyengültem. Rendben. Lezárom a szavazást. Negyvenöt mellette három ellene, és nem volt tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek, és lezárjuk az ülést. Thank you. Um, I just wanted to use one second. Elnézést, én még meg szeretnék említeni valamit a kollégáimnak várom az elköve- elkövetkezendő években a további együttműködést. Köszönöm.